Good afternoon, colleagues. I would like to start the afternoon meeting, so I ask... Elkezdjük a délutáni ülést. Kérem, hogy csendesedjenek el. Napirendünk első napirendi pontja az elektronikus tömeges megfigyelési botrányról szóló jelentés. Meg is adom Morás úrnak a szót. Parancsoljon! Köszönöm szépen, csak egy kortyvizet kellett innom. Köszönöm Kinga, és köszönöm, hogy csütörtök délután eljöttetek, hogy meghallgassátok ennek a jelentésnek a bevezetőjét. Tudom, hogy ez a weben is nézhető és hallgatható. Először is meg szeretném köszönni a különböző szereplőknek, kollégáknak, akik segítettek összeállítani ezt a munkaanyagot, vagy a jelentéshez szükséges munkaanyagokat, amelyek alapján a vizsgálóbizottság jelentése megszületett. Ez egy nagyon komoly kihívás volt az utóbbi, az utolsó tavalyi év során. Körülbelül hat hónapon át intenzíven foglalkoztunk vele. Nagyon sok jelzés érkezett arra vonatkozóan, amiket Snowden úr feltárt, de azzal kapcsolatban is, hogy az európai kontextusa ennek a problémának, a saját jövőnk ennek a tükrében az adatvédelem jövője, az adatvédelmi rendelet jövője mi lesz. Képesek vagyunk-e előrelépni ebben a nagyon fontos kérdésben, vagy sem? és az utóbbi hat hónap során ö, kísérletet tettünk ö, egy komoly vizsgálat lefolytatására. A titkárság nagyon ö, rövid idő alatt, nagyon kemény munkával felhajtott tanukat, és sikerült a tanuk tanúvallomása alapján a, és a munkaanyagok alapján összeállítanunk egy ütős jelentést, amelyről most röviden beszámolnék. A tömeges megfigyeléssel kapcsolatos jelentés tervezete három forrásból táplálkozik. 18 tényfeltárás, ajánlások sora és egy cselekvési terv, amiből a jelentés áll. A bizottságunk előtt megjelent számos tanú, és ezek között újságírók, whistleblowerek, parlamenti vizsgálóbizottságok tagjai, szakértők szerepeltek. Ugyanakkor mi nyilván nem vagyunk egy törvényi bírósági testület, de a, a másodlagos közvetett bizonyítékok is nagyon erősek, és a parlamenti vizsgálat lehetőségén belül mindent megtettünk annak érdekében, hogy a Snowden által megszellőztetett híreknek mi a valóság tartalma. Ezt a vizsgáló bizottságot azzal is megbízták, hogy ajánlásokat is megfogalmazzon a jövőre vonatkozóan és arra vonatkozóan, hogy hogyan működjenek az adatgyűjtő, adattárló rendszerek, hatóságok, és mit tehetünk a tömeges megfigyelésekkel szemben. Az USA és az Európai Unió között tárgyalások zajlanak, és éppen ezért nagyon aktuális kérdés ez a két hatalmi szféra párbeszédében is, és a saját jövőnk szempontjából. Tehát 18 ö, tényfeltáró fejezet van ebben a jelentésben. Az ajánlások és a prioritásos terv pedig ezekre épülnek. Ami az ajánlásokat illeti, nem csak a saját vizsgálódásunk alapján fogalmaztunk, hanem számos a bizottság tagját nem képező képviselő kollégánk szaktapasztalatára is építve, akik még mielőtt ez az egész eljárás elkezdődött volna, évek alatt nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttek, ugye az utas adatok, a SWIFT, az Echelon, a Safe Harbor botrányok kapcsán, és ezeket, ugye, ezekről mindenki tud, és sok Szóval sok éven át parlamenti képviselők foglalkoztak ezekkel a kérdésekkel, és legyünk már annyira érettek, illetve hát érettek vagyunk, elég érettek vagyunk ahhoz, hogy végre az adatvédelemről valami megfoghatót letegyünk az asztalra. Véleményem szerint nekünk elválik a funkciónk attól, amit a nemzeti parlamentek tehetnek ebben az ügyben mert nekünk van olyan területeken is kompetenciánk, amelyeken a tagállami parlamenteknek nincs, hiszen évek óta foglalkozunk az adatvédelemmel, az európai adatvédelemmel. És Albrecht úr jelentése az adatvédelmi rendeletről és irányelvről pont párhuzamosan zajlik, úgyhogy ez nagyon jót tett a munkának, mert jól együtt tettünk működni, számos ponton. Ha a kollégák eddig még nem olvasták volna, javaslom önöknek, hogy ezt a 18 tényfeltáró részt és az ajánlásainkat érdemben olvassák el, foglaljanak állást. Az AFET bizottság tudtommal már ezzel foglalkozik-e is, hiszen az USA-EU tárgyalásokban érintett. és akik jelen vannak, de akik nincsenek jelen, azok is kérem, hogy legalább az ajánlásainkat és a prioritásos feladatokat gondolják végig. És gondoljanak arra, hogy itt nekünk nem nemzeti parlamenti, pusztán tényfeltáró szerepünk van, hanem jogunk van arra is, hogy jogalkotásra ösztönözzük a bizottságot. Tehát szerintem a jelentés számunkra legfontosabb része az ajánlások rész, amely korábbi munkaanyagokra támaszkodik, amelyeket kollégák írtak. Nos, beszéljünk akkor az ajánlásokról. Hiszen ezek adják a jelentés gerincét. Az ajánlások azt fogalmazzák meg, hogy hova szeretnénk eljutni a magánadatok védelme területén. Egyfajta európai habeas korpuszt akarunk kialakítani, egy esetjogi gyakorlatot. Az első ajánlás a Safe Harbor ügyjel kapcsolatos. A jelentés újra megfogalmazza Axel Voss úr jelentésének fő kijelentését, hogy az amerikai cégeknek nem lehet joga európai polgárok adatait feltétel nélkül továbbítani. A TFTP-re vonatkozóan a, a állásfoglalás tervezet a jelenlegi TFTP megegyezés felfüggesztését ajánlja. Ahogy Malmström biztos asszony mondta, nem, nem értünk egyet Malmström biztossal, aki azt mondta, hogy nem sérült a TFTP szabály. Mi ki, folytatni kívánjuk azt, de nem megszakítás nélkül, ennek most meg kell állni és újra kell tárgyalni. Sophie felt, asszony és Cornelia Ernst nagyon sokat beszélnek ennek a részleteiről a munkaanyagukban, ahol a felügyeleti mechanizmusokról van szó. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a jelentésben a felügyeleti mechanizmusok működését, mikéntjét, alapjait újra áttekintsük, annak a tükrében, amit megtudtunk az USA Európával kapcsolatos tevékenységéről újra kell építeni a bizalmat. Ami az EU adatvédelmi reformját illeti, kérjük a tanácstól, hogy kezdjen el dolgozni késedelem nélkül az adatvédelmi csomagon, és 2014-ben ezt alkossa meg, csomagszerűen. Tehát a parlament már korábban is komoly jelzéseket küldött Albrecht kolléga jelentése révén, ebben az ügyben a tanács felé. Az EU-USA adatvédelmi ernyő megállapodás tekintetében úgy gondoljuk, hogy ezt 2014 tavaszában el kell fogadni. Azért, hogy az EU polgároknak jogbiztonsága legyen. A vizsgálódás során amerikai tárgyalófeleink is megerősítették, hogy az EU polgárok védelme nem kielégítő. Jelenleg az EU polgárok neknak aránytalanul kicsi a joga az USA bíróságain, az USA állampolgárokhoz képest, miközben a megfigyelésünk legalább ugyanolyan szintű. Az jelentés tervezet elismeri, hogy a TFTP-nek fontos jelentősége lehet mindkét fél számára gazdasági értelemben, de nagyon komolyan aláhúzzuk azt, hogy ehhez előbb egy ettől független adatvédelmi szabályozásra szükség van. Ami a számítógépes adatkezelést illeti, a SWIFT rendszer kapcsán javítani akarjuk az európai polgárok adatvédelmét, hogy ne lehessen amerikai cégek számára hozzáférhető az EU polgárok adata közvetlenül, és ezzel együtt elismerjük, hogy gazdasági előny származhat az adatok okos megosztásából. A whistleblowerek cikket, több ö, ö, újságírót a Libe Bizottság és a Vizsgálóbizottság meghallgatott, és a szólás szabadsága, a civil szervezetek autonómiája ügyében nagy bajok vannak, ők különös védelmet érdemelnének. Alan Raspisher és más vezető újságíróktól tudjuk, hogy hogy hogy a whistleblowerek védelme nem kielégítő, nyomást kell gyakorolnunk a bizottságra annak érdekében, hogy ez változzon. Óriási lyukak vannak az EU szervezetek számítógépes biztonsági rendszereiben és Ez múlt hónapban is kiderült, hogy végül is egy hacker könnyedén be tudott hatolni a parlament wifi rendszerébe, és hozzáfért a képviselők levelezési rendszeréhez is, tehát biztos, hogy baj van a saját házunk táján is. Újra kell tehát építeni az USA-val a bizalmat, és több bekezdés, amelyet az afetes kollégák is támogatnak, erre vonatkozik. Több tárgyalás volt a kongresszusi képviselőkkel, és ezekből kiderült, hogy ez nem csak diplomáciai kérdés, hanem egy alapvető kérdés, konkrét lépésekre van szükség. Nem megengedhető, hogy egyoldalú és egyensúlytalan legyen a Fehérház, az USA mm, és az EU közötti viszony. Végül pedig még egy másodpercet kérek, hogy megtaláljam a következtetéseimet. Ennek a szövegnek a diskurzusa elsősorban a jövőre irányul, és reméljük, hogy mandátumunk megszűnésével a téma napirenden marad. Garantálni szeretnénk, hogy ez a jelentés és a következtetései alapul szolgálnak majd a következő parlament és bizottság munkájához is. Ezt a jelentést az EU intézmények és az EU tagállamok figyelmébe ajánlom. Talán az is lehetne a címe, hogy az EU digitális habeas corpusa egy új történelmet író, időtervet is tartalmazó, adatvédelmi csomagra irányuló javaslattervezet. Ez a jelentés nem egyszerűen reflektál, reagál statikus módon arra, ami történt, hanem a jövő előtti utat próbálja egyengetni. Dinamikus szövegnek nevezném, amely egyfajta felütés ahhoz, ami majd a következő jogalkotási időszakban várhatóan remélhetőleg történik majd a területen. Jelentős változásokat követelünk ebben az európai adatvédelem tekintetében. Na, köszönöm szépen, Moraes képviselő. Most az jelentéstevőknek adom meg a szót, de kérem az engedélyüket. Az AFET kollégája, Franka úr itt van velünk, és távoznia kell. Meg szeretném kérdezni, hogy megengedik-e, hogy a Franka úrnak adja meg először a szót, és akkor utána az jelentéstevők következnek majd. Franka úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen az árnyékjelentéstevők munkáját. Sajnos röviden tudok csak itt lenni, mert el kell utaznom. Köszönöm szépen Morász úrnak a kitűnő együttműködést. Jelentés tervezetében összesen 16 bekezdés foglalkozik közvetlenül az AFET, tehát a külpolitika felelősségével, és tartotta magát azokhoz az alapokhoz, amelyeket rögzítettünk. Viszont vannak még olyan aspektusok, amelyeknél javításra van szükség, léteznek még preambulum bekezdések, és a 16 oldal terjedelmes anyag. Számos pont van benne, amely nagyon fontos, és van egy-két pont, amelyen talán még javítani lehet. Nagyon fontos lenne kihangsúlyozni a terrorizmus ellenes küzdelmet, az Egyesült Államokban és más térségekben. Azt gondolom, ez egy olyan aspektus, amelyet még jobban ki lehetne dolgozni. Csak nagyon röviden említeném meg, ezeket nem túl sok ilyen van. Először a hatos bekezdés. Azt gondolom, hogy ezt a hatos bekezdést egy kicsit más, hogy lehetne fogalmazni. A kilences bekezdésben angolul az szerepel, hogy elítélés, egyetem kifejezés, ami egyértelműen kimondtuk azt, hogy ezek a tevékenységek fenntarthatatlanok, és az Európai Parlament állásfoglalási indítványa foglalkozott is ezzel. Ez azt jelenti, hogy talán találhatnánk egy olyan megfogalmazást, amely ezt a szellemet koherens módon tükrözni, és összhangban állna mindezzel, amit el szeretnénk érni. Az 59-es bekezdés egy nagyon érzékeny bekezdés. Én azok közé tartozok, akik más kollégakkal együtt elmondták az USA-beli kongresszusbeli kollégáknak, hogy ez nem elfogadható, az Európai eh, Parlament ezt a megállapodást nem tudja ratifikálni, tehát ez a pont egy nagyon érzékeny pont, és azt gondolom, hogy itt egyértelműbben kéne fogalmaznunk, hiszen itt egy nagyon kényes témáról van szó. Mindjárt befejezem, elnök asszony. Jelentéstevőnek köszönetet szeretnék mondani nyílt hozzájárásáért és a kitűnő együttműködésért, illetve az afedbeli kollégák munkájáért. Remélem, hogy ez a kitűnő együttműködés folytatódik majd. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szara Franka úr. Akkor most az és tevők kapnak szót. Először Fossz úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony! Először is én is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek. Úgy érzem, hogy ez a jelentés egy rendkívül jó alapot szolgáltat a munkához, és nagyon fontos utálni arra, hogy továbbra is ugye megkövetjük a témát, hiszen ez egy nagyon fontos igény számunkra a parlament számára, a jelentés számos pontot lefed, illetve különböző aspektusokat is figyelembe vesz, amelyek felmerültek ebben a környezetben. Éppen ezért azt gondolom, hogy ezzel az anyaggal rendkívül alapot teremtettünk az értékeléshez is, illetve a tömeges megfigyelések kapcsán. Ha megnézzük a célkitűzéseket, nagyon fontos, hogy a bizalmat helyreállítsuk, mégpedig egy kommunikációval, szükség van a bizalomra, de a transatlanti barátságra is, tehát ami az ellenőrzéseket illeti, meg kell próbálnunk az, a saját adatainkat is kiegyenlíteni, illetve általában véve a kommunikációt Európában biztonságosabbá kell tennünk. A polgárok privát szféráját nagyon fontos megfelelő módon megóvni, de a technológiai infrastruktúrákat is erősíteni, a tömeges megfigyelés a kibertámadások ellen, illetve az európai intézmények őket, és jobban biztosítani kell, meg kell védenünk őket a megfigyeléssel szemben. Ehhez, eh, ami a nemzetközi megállapodásokat illeti, a kémkedés elleni megállapodás, erről vitázhatunk még, hogy vajon célra vezető el, de feltétlenül úgy érzem, hogy az, az ernyő megállapodásra szükségünk van, és jelentésére egyetemen ki is tér, kéri ezt a megállapodást, ezt pozitívnak tartom. A polgárokra nézve ez szintén nagyon fontos. semmi nem sikerül megállapodnunk abban, hogy ezt a mechanizmust felbontjuk, illetve a technikai fejleményekhez, a technikai fejlődéshez igazítjuk, nem szeretnénk gazdasági kémkedést, ipari kémedés, kémkedést, ez szintén fontos, de arra is összpontosítanunk kell, hogy a szolgálati tevékenységet hogyan szeretnénk a jövőben szervezni. Ehhez szükség van arra, hogy az elhárítást a tagországi szinten is erősítsük, illetve intézményi szinten is. Végezetül pedig nagyon fontos megfelelő alapot teremteni, teremteni ahhoz, hogy legyen egy közös elhárítás a partnerekkel, illetve a harmadik országbeli partnerekkel együtt is nagyon fontos együtt dolgoznunk. Hát fontos a megfogalmazásban mindezekre kitérni. Eddig az Atlanti óceán másik részéről nem kaptunk erre nézve jelzéseket, de szükség van egy jobb technológiai függetlenségre Európára nézve, Többet kell tennünk ezen a területen, a cloud már felmerült, erről szó volt, de azt is meg kell vizsgálnunk, hogy az összekötő adatokat, illetve a routingot máshogy alakítsuk ki, illetve kódolt, kódoláshoz szükséges elemeket alkalmazzunk, és fontos az EU biztonsági struktúráinál is elgondolkodni arról, hogy hogy az Európolnál a kibercentrumot hogyan tudjuk jobban megerősíteni, és úgy érzem, hogy az ENISA nem a megfelelő kérdésekkel foglalkozik, ezt fontos lenne felértékelni, hogyha azt szeretnénk, hogy az ENISA biztonságosabbá tegye az európai intézményeket. Ezen kívül, és nem szeretnék túlságosan hosszasan hozzászólni a vitához. Meg kell néznünk, hogy a beszerzéseknél, közbeszerzéseknél hogyan tudunk jobban eljárni, ami a hardware-t és a szoftvereket illeti általában véve Európában, illetve fontos megvizsgálnunk azt, hogy a szerződések Kiadásán az érzékeny területeken hogyan tudjuk ezt a kérdést ügyesebben kezelni. Ezek lennének az ösztönző gondolataim. Nekem is hamarosan távoznom kell, de sajnos nem fogom tudni megvárni a választ. De feltétlenül dicséret illeti a jelentést. Köszönöm szépen, Intvelt asszony. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen a jelentéstevő munkáját, és köszönöm az árnyék jelentéstevők munkáját Köszönöm ezt az anyagot. Azt gondolom, hogy egy kitűnő, nagyon átfogó munkáról van szó, és azzal szeretném kezdeni, hogy elmondjam, nagyon örülök, és nagyon büszke vagyok arra, hogy ennek a frakciónak a tagja lehetek, hiszen úgy tűnik, hogy Európában mi végzünk csak ilyen munkát, és büszke vagyok arra, hogy ennek a szakbizottságnak a tagja lehetek. Ami az eljárást illeti, egyetértek a jelentéstevővel, hogy ezeket az ajánlásokat csomagként kell elfogadni, amit majd a következő európai parlamentre ruházunk át, hogy ők ezt megvalósítsák. Ami pedig a védelmet illeti, önnek eh, igaza van, hogy ez a téma már nagyon-nagyon régóta napirenden van, tehát nem egy új dologról van szó. Éppen ezért annál is inkább fontos, hogy a csomagot elfogadjuk, egy olyan csomagot fogadjunk el, amely megfelel azoknak a standardoknak, amelyeket az Európai Parlament rögzített. Éppen ezért aggasztónak és sokkolónak találom azt, hogy a tagországok a feltárások eh, ellenére megpróbálják az adatvédelmi csomagot fellazítani. Ami az ajánlásokat illeti, a hírszerzési szolgáltak kapcsán erről már sokat beszéltünk, annak idején az anyagról szóló vitában. Nagyon fontos a jelenlegi jogalkotás megerősítése, tehát nem csak új jogalkotásra van szükség, hiszen jó adatvédelmi rendelkezésekkel rendelkezünk, ezek már megvannak, és lehet, hogy szükség van ezek frissítésére, de ezek már léteznek, és biztos vagyok abban, hogy a tömeges megfigyelések a jelenlegi rendelkezéseket sértik, tehát a kormányokat, nemzeti kormányokat és a nemzeti hatóságokat, valamint az Európai Bizottságot arra szeretnénk bátorítani, hogy legyenek szigorúbbak, és tartassák be a szabályokat, hogyha megint csak új rendelkezéseket fordulnak el új jogalkotást, és ez nem hatékony, akkor semmi értelme. Hogyha elfogadjuk azt, hogy a saját szabályainkat, a saját eh, rendelkezéseinket egy harmadik ország, bármely harmadik ország rendelkezései felülírják, akkor mi értelme van ezek elfogadásának, hiszen számos más dolgunk is van. És ebben az összefüggésben utálni szeretnék a tagországok nyomozásaira, mi szerint Hollandiában a, a SWIFT eh, adatbázisba betörtek. Nagyon örülök annak, hogy a belga és a holland hatóságok közös nyomozást végeztek, és azt gondolom, hogy ezt nagyon szoros figyelemmel kell követnünk, illetve eh, be kell vegyük az ő következtetéseiket is a jelentésbe. A kollégákat emlékeztetném arra, hogy ez a parlament ami a két évvel ezelőtti jelentésemet illeti, egy részletes értékelést kért a terrorizmus elleni politikákról, és azt gondolom, hogy ez a téma továbbra is aktuális mindennek tükrében, amit most megélünk. Lehet, hogy elkerült a figyelmemet jelentéstevő úr, de azt gondolom, hogy feltétlenül ajánlanunk kell azt, hogy a következő a szerződés e- áttekintésnél az Európai Parlamentet fel kell ruházni azzal a kompetenciával, hogy teljesítük a parlamenti nyomozást végezhessen, hiszen fontos, hogy meghívhassuk a tanúkat, és ők eskü alatt nyilatkozhassanak itt a parlamentben. ami az átláthatóságot, a dokumentumokhoz való hozzáférést illeti, a fékek és ellensúlyok kérdését, ez nagyon fontos az egészséges demokráciák számára. Nagyon-nagyon aggasztó az, hogy az átláthatósági rendelkezésre vonatkozó folyamat megállt, az információs technológia biztonság nagyon fontos részét képezik majd az ajánlásoknak. Egy dolog világosság vált számomra az elmúlt hónapban, mégpedig az, hogy nagyon-nagyon naívak voltunk, tehát igenis fontos beruházni az IT rendszerekbe, a rendszerek biztonságába. Ennek a rendszernek az IT biztonságába is ezzel kezdhetnénk a munkát. Kérdéseket tettünk fel, és Jövő héten kapjuk majd meg a válaszokat, tehát hogyha vannak hackerek, akkor ők siessenek, mert úgy tűnik, hogy válasz lesz a jövő héten, és még mindig uh, vannak olyan feliratok az épületben, hogy a wifi nem működik, hát ez nevetséges. Lehet hogy a plakátok kiragasztása helyett inkább e, meghívni kéne a kiberbűnözőket arra, hogy hát szabad a pálya, úgymond nyitottak az ajtók, de komolyra véve a szót, azt gondolom, hogy vannak itt jól fizetett tisztviselők, akik igenis felelősek a rendszer biztonságáért, és nem gondolom, hogy elfogadható az, hogy két hónappal a kérdés felvetése, illetve a betörés után kapunk csak választ. Hogyha itt egy cégről lenne szó, akkor már kirúgták volna a felelős szemét. Mi miért toleráljuk azt, hogy nem kapunk választ a biztonsági kérdésekre, és a rendszer továbbra sem ad biztonságot. Én ezt eh, nem igazán értem, de lehet, hogy én vagyok a hibás. Két eh, megjegyzésem van még, ami az EU-ban a cloud computingot illeti. Azt gondolom, hogy nem kéne körülzárnunk az európai eh, rendszert, hiszen a saját iparágunkat, kapacitás, kapacitásainkat szeretnénk előtérbe helyezni, és fontos, hogy a polgároknak legyen választásséga, illetve, hogy a cégek eh, számára is legyen ösztönző tényező, annak érdekében, hogy erősebb, jobban védett rendszereket eh, építsenek ki. Nem emlékszem a német eh, szakértő szavaira, akit meghívtunk a meghallgatás annak idején, ő elmondta azt, hogyha az ember vásárol egy autót, és a fékek rosszak, akkor a gyártó, a felelős, az gyártó. Miért fogadunk el akkor olyan rendszereket, amelyek nem biztonságosak? Ez nagyon-nagyon fontos megjegyzés volt, ami a TTIP-t életi. Én támogatom a transatlanti szabadkereskedelmet, illetve bármely más szabadkereskedelmet, de természetesen nem dönthetünk egy szabadkereskedelmi megállapodásra egészen addig, amíg eh, nem tisztáztuk a helyzetet, és eh, bombabiztos garanciákra van szükség a polgárok jogainak, szabadságának garantálására. Várom a további vitát, és remélem, hogy sikerül egy nagyon erőteljes eh, ajánláscsomagot elfogadnunk. Köszönöm, Albrecht úr. Thank you very much, Chair, and, uh... Köszönöm elnök asszony, és uh, én is köszönöm a raportőrnek a munkáját, aki szerintem egy jó kiindulási pontot uh, hozott össze, amikor megfogalmazzuk a végkimenetelejét ennek a vizsgálatnak. Edward Snowden uh, leleplezései óta telt, eltelt hat hónap, és látjuk, hogy azóta is a magánélet szentségét, illetve a, az ehhez kapcsolódó emberi jog is súlyosan veszélyeztetve lett, és egyre inkább Európában is. Ez a e, probléma nem Edward Snowden óta és nem miatta áll fenn, hanem azért, mert a saját kormányaink olyan intézkedéseket hoztak, amilyeneket hoztak. Az, hogy Snowden úr nyilvánosságra tárta a problémákat, ahhoz nagy bátorság kellett, és én azt gondolom, hogy ezt nekünk el kellett ismernünk, és őt el kell ismernünk leleplezőnek, aki leleplezte az európai polgárok jogainak súlyos megsértését, és én azt gondolom, hogy neki fel kellene ajánlanunk a biztonságos tartózkodást az európai tagállamokban, és meghallgatni őt személyesen. Eh, a raportőr és az árnyék előadók is beszéltek eh, az európai adatvédelmi szabályok fontosságáról, illetve arról, hogy eh, az Európai Unió és az Egyesült Államok ele, egyezenek meg arról, hogy nagy fontosságot fognak tulajdonítani a polgárok adatainak védelmének. Ezen vizsgálat egyik sarokköve az, hogy a polgárokat felhatalmazzuk arra, hogy a saját adataik felett rendelkezzenek. De nyilván ez az egyik dolog, a másik pedig az, hogy a, az ellenőrzést kell megerősítenünk, mégpedig nem valami fajta homályos, hanem világos parlamenti együttműködésre, illetve vizsgálatra, ellenőrzésre van szükség. Nem csak az Egyesült Államokban, hanem itt Európában is látjuk, hogy az európai titkosszolgálati szervek is, akár az NSA-val összhangban és együttműködve, akár saját kezdeményezésre masszív számban, nagy számban figyelik meg a saját polgáraikat, nincs ellenőrzés, mert az Európai Uniós szintről ki van véve a titkos szolgálatok szabályozása de nemzeti parlamentek képviselőitől tudom, hogy nemzeti szinten sincs komoly ellenőrzés a titkosszolgálatok munkája fölött, nekünk pedig mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a szabályokat betartsák a titkosszolgálatok, illetve új szabályokat hozzunk akár európai szinten is. Nyilvánvaló, hogy probléma az is, hogy a rendőri hatóságok sem hajtatják végre eh, a kiberbiztonsági eh, szabályokat, illetve a eh, eh, adatvédelmi szabályokat akkor, amikor harmadik országok hatóságai, vagy harmadik országokban bejegyzett cégek, esetleg Európában bejegyzett cégek intéznek támadást a polgárok ellen. Nem értem, hogy miért történik, mint ez az Európol, ugyanis újra és újra azt mondta, hogy soha nem kapott nemzeti hatóságtól felkérést arra, hogy a kibertámadásokat felül vizsgálja, tehát nincs a jogszabályokat nem hajtják végre. E, miután közelmúltban magunk is fogadtunk el ilyen szabályokat a kiberbiztonságról, e, nagyon oda kell figyelni azok végrehajtására is. Oda kell figyelnünk a rendszerekre és a rendszer biztonság, a rendszerek biztonságára is. Ez egy központi eleme a felelősségnek e, egy digitális társadalomban megfelelő védelemre van szükség ahelyett, hogy támogatnánk a lehallgatásokat, illetve egyéb dolgokat, nekünk az anonimizálásba, illetve a kódolásba kell befektetnünk forrásokat, mert mi azt szeretnénk, hogy a polgárok meg tudják védeni magukat, és a magántitok sérelme nélkül tudjanak kommunikálni egymással, már pedig ez egy emberi jog. Tehát nekünk együtt kell működnünk, pozitív példát kell mutatnunk ebben a dologban. Nagy örömmel szolgált, hogy a személyes adatok gyanú nélküli visszatartása és határidő nélküli visszatartása nem elfogadható dolog. Az Európai Unió eh, adat eh, megtartási szabályait is felül kell eh, vizsgálni. Azt látjuk, hogy például a személyes adatok nál azt mondják, hogy, illetve a repülőgépek utasainak adatainál azt mondják, hogy ez a biztonságot szolgálja, szerintünk ez nem így van, teljesen nyilvánvalóan nem így van, ráadásul nem arányos és sérti az alapvető jogokat is. Utolsó megjegyzésem az, hogy el kell döntenünk, hogy milyen jellegű ellenőrzésre, felülvizsgálatra, van szükség kommunikáció, adatközlés vonatkozásában, és meghatározni, jól körülhatárolhatóan mi az, ami nem fogadható el. Az Európai Parlamentként nekünk ezt meg kell tennünk, függetlenül attól, hogy mit mondanak a kormányaink, mert ők nem alkalmasak, jelenleg nem alkalmasak arra, hogy azokat a következtetéseket levonják, amelyeket a polgáraink elvárnak. A polgárok pedig a választásokon is azt akarják látni, hogy ebben a házban előre haladnak a dolgok. Ernst asszony következik. Ähm, Köszönöm szépen. Először is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek nem csak, hogy szükséges, hanem jogos is ez a követelés, hiszen itt egy nehéz problémáról van szó, és meg kell próbálnunk egy helyütt ezeket megoldani. Ő nagyon fair módon működött együtt az árnyékent és tevőkkel, és remélem, hogy ez folytatódik majd az elkövetkezendő hetekben és hónapokban. Ha megnézzük az anyagot, akkor a következőt állapíthatjuk meg. Itt az egyik legfontosabb jelentésről van szó, és ennek a jogalkotási időszaknak az egyik legnehezebb kérdéséről. Különböző okai vannak ennek. Tehát nem csak a bizalomvesztésről van szó, ez egy túlságosan rövidlátó nézet lenne az USA és az Európai Unió közötti bizalom, polgárok közötti bizalom. Itt eh, mélyre ható társadalmi kérdésekről van szó, és különösen ami a whistleblowereket illeti, ebből kiderült az, hogy milyen mélyre hat ez a probléma, a gyökerei milyen mélyre nyúlnak, tehát itt alapvető emberi jogokról van szó, szabadságjogokról, mint például szólásszabadság, kommunikációs szabadság, sajtószabadság. Tehát egy olyan jelentése van szükség, amely az összes szintet összefűzi, nem csak az európai szintet, hiszen itt eh, az elmúlt eh, hónapokban csak korlátozott körű eh, vizsgálatokat folytathattunk, tehát nagyon fontos a tagországokat bevonni. és a tagországoknál hiányosak a vizsgálatok, hogyha megnézzük az információkat, mi szerint Merkel asszonyt Obama úr meghívta egy kávé melletti csevejre, akkor ez jó, de én nem látok mozgást, elmozdulást a saját tagországainkban, éppen ezért nagyon fontos ezt a nyomást megfelelő módon gyakorolni. A második pont, vannak nehézségeink, amelyek csak korlátozott módon tudnak hatást kifejteni. Ezek jogi kérdések, például kérdések, amelyek nem amerikai állampolgárokat illeti, saját jogaikat mm, úgy tűnik, hogy nem védik meg ott. Tehát egy jogi probléma van, illetve van egy további probléma azzal kapcsolatban is, hogy a nemzeti biztonság érve alatt mit akarunk elérni, illetve mit tudunk elérni európai szinten mindannyian tudják azt, hogy a belső biztonság, a külső biztonság kérdésé kapcsán, hogy ezt milyen módon lehet figyelembe venni, és nagyon sok szempontból a tagországokban a nemzeti biztonság függetlenül attól, hogy milyen megközelítést alkalmazunk, ezek úgymond halott érvé váltak, amivel agyon ütjük a problémát. Tehát nagyon fontos a vizsgálatoknál ezt is figyelembe venni. A harmadik pont a terrorizmus elleni közlemjegyében folytatott jogalkotásról is szót kell ejteni, hiszen itt megnyílt egy olyan terület, ahol az adatvédelmet úgymond megszüntették, és felmerültek a biztonság kérdései, a szabadság kérdésén túl. Üdvözöljük a jelentést a GUE nevében. Nagyon sok minden benne van ebben a jelentésben, a korábbi vitákból is, a meghallgatások tanulsága is. Mi örültünk volna, hogyha létrejöhetett volna egy vizsgálóbizottság. Hát nagyon sok minden került összegyűjtésre, nagyon sok felfedezés, úgymond felismerés, és nagyon jónak és nélkülözhetetlennek tartom azt, hogy a Safe Harbor-t nem lehet így folytatni, újból kell kialakítani, máshogy kell kialakítani, nem tudom, hogy milyen más érveket akarunk használni, hanem a szerződés által biztosított érveket, ha mondjuk ezek sérülnek, és ezek igenis sérültek, Éppen ezért ugyanígy látom a SWIFT-tel kapcsolatos helyzetet, a felfüggesztést meg kell tartani, ezt keresztül kell vinni, és Európai Parlamentként az elképzeléseinkhez ragaszkodni kell. Amit a túl eddig hallott, jutottunk, az elfogadhatatlan, nem elégséges. A szabadkereskedelmi megállapodás, a világ legnagyobb kereskedelmi megállapodását akarjuk megkötni, és ha van időm erre, akkor talán még egy oldalacskán taglalhatjuk a biztonság kérdését. Én ebben nem hiszek. Azt gondolom, hogy csak a nyomásgyakorlás lehet célra vezető, úgy például, ha a szabadkereskedelmi megállapodást jegeljük, csak így tudunk eredményeket elérni, például az adatvédelem kapcsán, illetve a szabadságjogok jobb érvényesítése kapcsán. Az eu sa keret megállapodásra is szükség van az adatvédelemben, és üdvözlöm a whistleblowerek védelmét, hiszen ez ebben a jelentésben szinte, szinte fontos szerepet játszik. Erre törvényszerűen kell lehetőséget biztosítani, és fontos, hogy a tagországi jogalkotás is tükrözze ezt a szempontot. A technológiai függetlenség és megemlítése került Európában, erről nyithatunk vitát. Fontos az, hogy mi hol látjuk a prioritásokat, mire fektetünk hangsúlyt, és azt gondolom, hogy ez csak a szabadságjogok megó megóvásával tehetjük meg? Ezekről a kérdésekről fontos említést tenni, mielőtt tovább lépünk. A politikai vitában elérkeztünk egy olyan ponthoz, amikor fel kell tennünk a kérdést, hogy a titkos szolgálatok, hírszolgálatok milyen célt töltenek be. Mennyire megfelelő az ő tevékenységük, mik kell, hogy legyenek az ő céljaik, a titkosszolgálati diplomáciának mi a célja. Itt a dokumentum azt gondolom, hogy nem kérdőjelezi meg ezeket a területeket. Amik a titkos szerződéseket illeti a hírszerző szolgálatok között, ez szintén nagyon fontos, és sokan említették már meg a független ellenőrzést a titkos szolgálatoknál. Ezt hogyan akarjuk megoldani? Nem barátságos beszélgetés adhat erre lehetőséget, fontos, hogy betekinthessünk az akták, a konkrét lehetőségekre van szükség, amelyek lehetővé teszik az ellenőrzéseket, és a tagországok is fontos, hogy lehetőséget kapjanak. Vannak hiányosságok, a terrorizmus ellenes jogalkotás, és az utolsó megjegyzésem, nem kerülgetem a forró kását. Az Európai Parlamentnek igenis több pénzt kell befektetni az IT biztonságba. Két nyitott kérdés, ezekről nem szeretnék megfeledkezni. Az elnök lassan megszakítja a hozzászólót. Elége mindez, elérjük-e a célunkat, azzal, hogy megkérdőjelezzük a tömeges lehallgatásokat. Én nem látok erre választ. Mi történik majd a jelentéssel? Ezt a jelentést megírtuk, aztán megnézi majd a bizottság, és eldönti, hogy mi legyen a sorsa. Azt gondolom, hogy a parlament kompetenciáiról beszélnünk kell. Tehát több kompetenciára van szükség, és nem gondolom, hogy ez lehetséges a tagországok nélkül. Uh, Azt hiszem, hogy nagyon nagy lelkű voltam az árnyék előadókkal, így kénytelen leszek a többi képviselőtársammal szemben szűkmarkúbb lenni. Hatan jelentkeztek, Pirker úr, Latford asszony, Gomez asszony, Sargentini asszony, Jiménez asszony és Andrew úr. Még valaki? Nem? Jó, akkor lezárom a felszorulók listáját, és Pirke úrnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Először is lenne néhány általános, aztán néhány konkrétabb megjegyzésem, illetve kérésem és kérdésem. Köszönjük ezt a részletes beszámolót, jelentést. Szerintem ez egy egyfelől nagyon szakszerű elemzés, és nem csak szakembereket hallgattak meg és képezi az alapot, hanem még amerikai establishment tagokat is, szenátorokat is sikerült meginterjúvolni, és ők is kritikusak voltak részben. Aztán nagyon jogos a kritika azzal kapcsolatban, hogy néha túlzott és szinte katonai jellegű a lehallgatás. A 21-es cikkben ugye a tagállamokat arra szólítanánk föl, hogy a saját területükön ne engedjenek meg külföldi titkosszolgálatnak működést. Ilyen ö, követeléseket naív megfogalmazni szerintem, ezek nem megvalósíthatóak, ezeket szerintem okosabban vagy egyáltalán nem kell megfogalmazni. Vannak olyan követelések is, amelyeket abban az esetben talán nem muszáj követelni, <coughs> hogyha a tárgyalások eredményre vezetnek, és a közösen megegyezett szabályokat mégis csak betartja a tárgyalófél, például a banki adatok tekintetében. Ez mindkét fél érdeke ugyanis, mert és akkor talán nem kell mindent kétségbe vonni. Ugyanakkor nagyon sok jogos követelés van a szövegben, de jó, hogy az is megfogalmazódik, hogy a bizalom helyreállítása a fő cél a működő gazdasági és biztonsági együttműködés érdekében, és második célként annak az érdekében, hogy az európai érdekek érvényesülhessenek európai gazdasági érdekekről is beszélve. Itt négy követelést kiemelnék. Mindenki támogatja azt, hogy amerikai földön ugyanolyan jogai legyenek az EU polgároknak, mint az amerikaiaknak. Az adatvédelmi csomagot végre kell hajtani, be kell tartani, és harmadsorban sokkal egyértelműben, mint ahogy a jelentésből is akár kiderül, meg kell fogalmazni, hogy Európának saját eh, elhárításra van szüksége. Nem saját titkosszolgálatra, ezt néha összekeverik. Nem titkosszolgálatra, hanem elhárító szolgálatra annak érdekében, hogy az Európai Unió gazdasági érdekeit, bármely más állam ezt veszélyeztesse, eh, sikerüljön megvédelmezni de nagyon szigorú és átlátható szabályok és parlamenti ellenőrzés mellett persze. Az Európolnál is az volt az eredeti cél, hogy a tagállami elhárító szolgálatok egy multilaterális együttműködés alapján nem kell szerződés módosítani, és ez így sokkal gyorsabban hatályba léptethető. Ezek a szervezetek egymással adatot cserélhessenek, másfelől pedig ellenőrzött módon felléphessenek. A 25-ös, 26-os pontokban Moraes úr utal ezekre a szempontokra, de jó lenne, hogyha ezt még tovább pontosítanánk a tagállamok közötti elhárító szolgálatok közötti együttműködést. Végül pedig az európai függetlenségét ezen elhárító szolgálatoknak meg kell teremteni. Az van, lenne, lehetne erre infrastruktúra, az adatcserének az európai módon való cseréje is lehetséges. Köszönjük, Pirker úr. Latford asszony következik. Köszönöm, elnök asszony. Egy kicsit eh, lehet, hogy nyersen fogok fogalmazni előre. Elnézést kérek. Sophie azt mondta, hogy nem lehet az európai internet köré kerítést húzni. Ezzel egyetértek, de a függetlenség Európában ugye mit jelent? Szerintem általában a, erőforrásokra kéne helyezni a hangsúlyt, és nagyon óvnék attól, hogy egy balkánizáció induljon el, a függetlenség címszava alatt maga Reding asszony is használja a szót, ez nem biztos, hogy a legjobb megközelítés. Kicsit ellentmondást érzek a jelentésen belül is. Egyetértek azzal, hogy a TFTP-vel kapcsolatban a parlament konszenzusára szükség van. De az online környezetbe vetett bizottság bizalom esetében nem csak az USA merül föl még probléma, hanem maga az EU is. És a Safe Harborra való hivatkozás most furcsának találom ebben a pillanatban, hiszen sikerült korábban viszonylag jól megegyezni abban, hogy a bizottság az ajánlásaiban az USA felé ezeket megfogalmazza, és ezek közül 2014-ben már némelyek időszerűek is lesznek. <clears throat> Tehát ebben történt már lépés, és megvan arra a garancia is, hogy a review megtörténjen. Mit remélünk ettől milyen további garanciákat tudunk még kicsikarni. Kicsit ellenmondásnak érzem azt, hogy annak a tükrében, hogy erre vonatkozóan már van elfogadott folyamat, most miért kéne akkor felfüggeszteni most a Safe Harbor-t? És én nagyon támogatom, persze nem naív módon, a közös gazdasági térség létrehozását az USA-val, és nyilván az online környezetben különösen oda kell figyelni arra, hogy ez hogyan történik, de ellentmondást látok abban, hogy most akarjuk felfüggeszteni a Safe Harbor-t, amikor annak a felülvizsgálata már elkezdődött. Hát ez valahogy egy kicsit kínos szerintem. Köszönjük, Latford asszony. Morales úr. Latford asszony elmenetel előtt kíván e, e, válaszolni. Igen, elnézést, mielőtt tényleg elmen Latford asszony és Sophie Intfeld is. A cloud computing kapcsán el kell még mondanom, hogy lehet, hogy nem volt eléggé világos, hogy a, a cloud computing kapcsán mit is akarnék. Én én, én sem vagyok annak híve, hogy valamilyen kerítést húzzunk az európai virtuális tér köré, jó, fogalmazzunk másképp, de ugyanakkor azt is szeretném elérni, hogy ne akárki nézhessen bele az itteni adatcserébe. Gomes asszony, elnök asszony, Köszönöm Claude-nak ezt a nagyon intenzív és minőségi munkát, amelyel az jelentést megírta. Más kontextusokban lefolytott vitáinkra is kiválóan hivatkozik, kiváló alap ez a további munkához, sőt, több is ennél. Én, mint az AFET véleményének társ előadója örülök, hogy ilyen jól sikerült együttműködni. Például Szelefánka úrral is ő is elmondta ezt, hogy ez jó volt. Ugyanakkor ö, beszéljünk arról is egy kicsit, hogy az EU tagállamok és elvileg az USA ö, azonos érték alapokon állnak. És ez olyan országok korábbi lakosainak, akik korábban diktatúrában éltek, ez egy nagyon fontos, megfontolandó szempont, hogy a jogérvényesülése mellett a polgárok magánéletének a tiszteletben tartása mellett, hanem arról is beszéljünk, hogy a terrorizmus elleni harc hatékonyságára is figyelembe legyünk, és szerintem nem szabad jogtalan irányba elmenni ennek az ürügyén. Ezzel csak erősítjük a jogtalanságot a világban, a terrorizmust, ha magunk is terroristaként kezeljük ezeket a dolgokat. Tehát Snowdennek a, az adatai nem csak azért fontosak, mert kiderült annak a mértéke, súlyossága, ahogyan ö, megsértik a jogainkat, hanem amiatt is, mert rámutatott arra, hogy a politikai, gazdasági kémkedésnek is óriási tere van, úgy tűnik, és olyan eszközökkel működik ez ráadásul, amelyek, amelyek az eszközök nem is hatékonyak eléggé, mert a tömeges megfigyeléssel nagyon nehéz terroristákat elfogni. Ez egy ürügy a terrorizmus elleni küzdelem, és közben egy nem hatékony, költséges és jogszerűtlen rendszer alakult ki. Ugye két mégis sikerült a Boston maratont két csecsen terroristának megzavarnia, pedig ők nyilván voltak tartva, tehát nem az a baj, hogy nincsenek nyilván tartva ezek az adatok, hanem, hanem hogy nem jól ők lépnek az adatok alapján. Ezt is fontoljuk meg itt. Meggyőződésem, ahogy ez már itt elhangzott, hogy Viszonylag jó az EU-n belüli adatvédelem, de a végrehajtás, a szabályozás, de a végrehajtással nagyon nagyok a bajok. A saját ügynökségeinkkel is sok baj van, a saját intézményeinkkel is sok baj van. Politikai, jogi, gyakorlati értelemben is. Ahogy a belgakom történetét láttuk, ez ez, ez nem csak az USA-nak a felelőssége, hogy ilyesmi történhet, hanem az EU beli végrehajtásnak is a felelőssége. Barózó úr, Bárnyé úr, Reni, Reding asszony munkáját bizonyára érdemes figyelemmel követni külföldi titkosszolgálatoknak, Tehát ne csak arról beszéljünk, hogy az NSA mit csinál, a kongresszusi tagokat is megfigyelték egyébként. Egyes kongresszusi tagok maguk is ugye meglepetéssel vették ezt, és a Merkel csak egy. Még Obamát is megfigyelik. És senki ö, nem tagadja ezt, hogy ez ne így lenne. Ez itt a botrányos. Tehát az, hogy a gyakorlatban mit érnek az egyébként demokratikus szabályaink, és egyetértek azzal, hogy az 59-es cikkben lehetne jobban fogalmaznunk, mert ha valóban bizalmat akarunk építeni, akkor a legfontosabb dolog az, hogy az USA az oldalunkra álljon, és közösen építsük egymás felé a bizalmat. Ez a keret ernyő megállapodás kapcsán is meg kell fogalmazni, mert hogyan lehet egyáltalán minimális bizalom közöttünk, hogyha az alapvető jogainkért sem tudunk fellépni, akár jogi, akár administratív eszközökkel. Végül pedig a felügyeleti felelősség. Ez nem csak nemzeti parlamentek feladata, ha nem látják el a feladatukat, akkor erre is rá lehet mutatni, hogy itt viszont akkor a szubszidiaritás ellenkezőjére van szükség, ha valaki, akinek el kéne látni ezt a feladatot, mint egy adott konkrét országban, mint nálunk Portugáliában, akkor át kell venni tőlük ezt a feladatot, a szubszidiaritás ide-oda. Köszönjük szépen, Gomes asszony. Most Imenez asszony következik. Köszönöm, elnök asszony, és eh, gratulálok az előadónak. Voltunk együtt Washingtonban is. Az együttműködés megmutatta, hogy ez a téma egyébként nem csak minket foglalkoztat, hanem az USA közvéleményét is foglalkoztatja, és ez örvendetes. Sok mindenről volt már szó, a parlamentünk most mozdul. De a polgárok érdeke is az, hogy azért legyen terroristák elleni fellépés és védelem is, ugyanakkor nem fogadható el, hogy ilyen szintű a kémkedés, hiszen ez az alapvető emberi jogokat sérti. És a SWIFT ne legyen most hirtelen bűnbak a SWIFT megállapodás nem áll közvetlenül összefüggésben ezzel a most feltárt tömeges megfigyeléssel, sőt, eddig a SWIFT jól működött, amikor Washingtonban voltunk, és ezt Morales kolléga is megerősítheti, megmutat, me, megmutatták nekünk, hogy milyen eredményeket sikerült elérni eddig, de ezeket a dolgokat nem lehet mindig a nyilvánosság orrára kötni. Vannak dolgok, amelyeket pedig nyilván mi sem tudhatunk. És ezt be kell látni. Ugyanakkor úgy kell kialakítanunk a következő időszak tevékenységének időtervét, hogy egyfajta európai függetlenség mégiscsak kialakuljon, elsősorban a polgárok szempontjából, és ezért fontos az, amit mi azt csinálunk, itt Feldasszony is mondta ezt, mi vagyunk ugyanis az egyetlen olyan szerv, szervezet, amely ebben az ügyben egyáltalán képes lehet bármit lépni, elérni. Tehát azért nem mindegy, hogy milyen üzenet megy ki a világba innen, és támogatom tehát a szöveget, de egyes tekintetekben fenntartásaim vannak. Andrew úr, köszönöm szépen a szót. Először is szeretnék gratulálni Claude Maresnek ehhez a jelentéshez, és az együttműködés szellemiségét is üdvözlöm, amely a munka során megnyilvánult. Ami a jelentésben megfogalmazódik, azt azzal teljesen egyetértek, és a szükséges módosítókat is támogatom. Úgy gondolom, hogy európai körben mobilizálni kell magunkat annak érdekében, hogy a demokratikus kontroll jobban érvényesüljön az a tömeges megfigyelések fölött. És egyensúlyt kell valóban találni a terrorizmus elleni harc szükségessége és az alattvédelem között. Röviden szeretnék önöknek elmondani egy anekdotát. Romániában történt, hazámban, néhány nappal ezelőtt. A román titkosszolgálat ö, ö, e-mailjét is feltörték, és így úgy tűnik, hogy még a titkos és a biztonsági szolgálat sem képes elég biztonságos rendszert működtetni. Most akkor visszaadom a szót az előadónak, de kérem, hogy nagyon röviden szóljon, ha lehet. I will, I will be brief. I'll be re- Rendben, Kinga, rövid leszek. Tudom, hogy azt szeretnéd, hogy nagyon-nagyon rövid lennék, Őszintén szólva, amit az elején elmondtam, miszerint magas szintű szakértelem van a képviselők részéről, és akik eh, nem eh, szakértők, eh, mint például én is, számos belséges ügyű kérdésben szakértő vagyok, de nem adatvédelmi kérdésekben. Tehát vannak olyan képviselők, akik um, adatvédelmi kérdésekben, magánszére kérdésében szakértők, és vannak olyan képviselők, akik más területeken szakértők. Tehát uh, ha megengedik, akkor reagálnék az egyes megjegyzésekre, illetve fel hívni a figyelmet azokra a pontokra, ahol a kollégák bizonyos uh, témákat vetettek fel, csak nagyon röviden. Pirker úr felvetett egy kérdést, hogy kérem, hogy ne vádoljanak azzal majd, hogy ezekre a kulcsontosságú témákra nem kértem ki. Ami a, az információgyűjtést illeti a SWIFT-et, a jelentés egyelőre jelentés tervezett, és intenzív tevékenységet eh, folytattunk bizonyos kérdésekben, mint a SWIFT, a Safe Harbor, számos állásfogást eh, fogadtunk el, a bizottság nyilatkozatairól sor került, és vannak különbségek eh, a frakciók között, és természetesen a frakció ezeket tükröztetni is fogja. De szerintem, hogy a kollégák értsék meg azt, hogy ez nem azt jelenti, hogy én nem értem az önök felvetéseit, illetve hogy a SWIFT-et nem műveletnéként tekintem, természetesen erről tárgyalásokat folytattunk. Én részt vettem a gálapodásról szóló tárgyalásokon, meg kell néznünk a vádakat, a feltételezéseket, és természetesen van idő a módosítók benyújtásához, és én ezeket figyelembe veszem. A kettes bekezdése utalok, az AFET felvetése Franka úr említette, hogy lesznek módosítók, illetve Gómez asszony is utalt ezekre az árnyékjelentéstevők ülésén, szó volt arról, hogy lehet, hogy lesznek módosítók, ez remélhetőleg nem változtatja meg a jelentés hangsúlyát. Az árnyékjelentéstevők megjegyzésére visszatérve, Tudom, hogy szokványos köszönetet mondani az árnyékjelentéstevőknek. Tudom, hogy ez egy olyan metodológia, amit használunk, amit remélem a jelentés kapcsán megvizsgálni a következőt, és a titkárságnak is köszönetet szeretnék mondani, ők nagyon sok munkát végeztek. Ha megnézzük a 30-as oldalt, a 32-est, a 33-ast, az Európai Digitális Korpusz egy nagyon speciális terület. Ernst asszony felvetésére reagálok ezzel, ő már nincs itt. Tehát tényleg rövidre fogom, hiszen az emberek lassan elmennek az ülésről. Felvetette azt a kérdést, hogy a jelentést vajon el fogják-e dobni majd, ki fogják-e dobni mag. Tudom, hogy rövid az idő, éppen ezért a következőre hívnám fel a figyelmet. Ami ebben a jelentésben történik, illetve az, hogy hogyan bontjuk ki a kérdést, ez két ügyre vezethető vissza, amit megvizsgáltunk. Én nem vagyok szakértő, elefidem és szakértő kollégákkal ellentétben két eh, dolgot említenék meg, ahol világos EU-s kompetenciák vannak, és morális felelősségvállalás, tehát a nemzeti felelősségvállalásnál morális és politikai felelősséggel tartozunk, hiszen ezeknek a tagországoknak vagyunk a polgárai, és a polgárokért dolgozunk. Például a Safe Harbor, a SWIFT, stb. És számomra kiderült az, hogy azt várják tőlünk, hogy reagáljunk ezekre a dolgokra. és nagyon fontos eh, az Európai Digitális Korpuszt megnézni a következő mandátum alatt, és a bizottsághoz is fordulunk majd, a tagországokhoz. Egy konferenciát szeretnénk összehívni azért, hogy megnézzük a tagországi mechanizmusokat, nem fogunk úgy tenni, mintha ez a mi kompetenciánk lenne, de foglalkozunk vele, lesz majd egy menetrend, és amikor ezekről a kulcsfontosságú területekről lesz szó, ahol világos kompetenciáink vannak, a Safe Harbour-nél, a Swift-nél, egyértelmű ajánlást fogunk készíteni. És remélem, hogy kiderül a jelentésből, hogy minket komolyan kell venni. A Lexington részét az economist van, megemlítette ez az újságíró, hogy az Európai Parlament felháborodott, ő bevallotta azt, hogy az Európai Parlament komolyan foglalkozik ezzel a területtel, de aztán azt mondta, hogy hát mindig jó a felháborodásban a parlament, és amit Invert asszony az elején mondta, én nagyon büszke vagyok arra, hogy vannak a parlamentnek olyan tagjai, akik Washingtonban jártak, több mint 15 meghallgatáson vettek részt, és az árnyék többök is hozzájárultak a jelentéshez. Megpróbáltunk egy nagyon nehéz folyamatot végigvinni, és elérni azt, hogy egy részletes folyamat kerekedjen ki ennek a végén. És azt gondolom, hogy ez a jelentés mindezt tükrözi, tehát nagyon örülök annak, hogy ezt megpróbáltuk elérni a végén. Tehát nem csak felháborodásunknak adtunk hangot, hanem egy menetrendet rögzítettünk ajánlásokkal. Remélem, hogy a képviselők ezt látják majd a módosítóknál is, és februárban, márciusban pedig ezt tovább tudjuk vinni. Köszönöm. És köszönöm az együttműködést. Claude, na. Köszönjük, Claude. Most pedig be kell jelentenem a módosítók határidejét, január 22-e este 6 óra. Köszönöm mindannyiuknak, hogy együttműködnek és részt vesznek ebben. Most jön a következő, az utolsó napirendi pontunk ma, ez pedig Salvador Szedója eh, véleménye az ITRE bizottság jelentéséhez, Pilar del Castillo, a raportőr. Ez egy eh, rendelettervezet az európai egységes piacról az elektronikus kommunikáció témájában, illetve a, a kontinens eh, összekötéséről. Köszönöm, elnök asszony. Én eh, röviden fogok eh, most beszélni Moraes úr fontos jelentése után a LIBE delegáció tagjaként. Én Washingtonban részt vettem ezen az utazáson, és eh, valóban az a fontos dokumentum, amit ő készített, tükrözi azt az utazást is, illetve az elektronikus kommunikáció témájának feldolgozásakor magam is figyelembe vettem ezt eh, a eh, jelentést. Ez eh, ilyen kommunikációs szolgáltatások kialakítása Európai Uniós prioritás. Ahhoz, hogy ezt megtehessük, növelnünk kell a fogyasztók bizalmát, hogy bizalmasak maradhatnak a kommunikációik, és megvédjük a személyes adataikat. Ebben az értelemben én üdvözlöm, hogy a bizottság a végfelhasználói jogokat meg akarja erősíteni. Ami a beszélgetések, illetve a kommunikáció bizalmasságát illeti, ez a fogyasztók bizalmának kiépítése szempontjából egy kimagasló kérdés a végfelhasználóknak bizonyosnak kell lenniük abban, hogy a jogaikat tiszteletben tartják akkor is, amikor az elektronikus kommunikációs szolgáltatásokat és hálózatokat használják, és hogy ha beavatkoznak ezekbe a jogokba, akkor az az beavatkozás az legitim és arányos. A jelenlegi vélemény éppen ezért azokra az aspektusokra koncentrál, amelyek a magánélet védelméhez, illetve a személyes adatok védelméhez kapcsolódnak, valamint a kommunikáció bizalmasságához, vagyis eh, a négyes és hármas fejezet részeiről van itt szó a bizottság eredeti javaslatában. A javaslatok között vannak olyan intézkedések, amelyek beavatkoznak a bizalmasságba, amennyiben ezt megtesszük, akkor azt korlátokkal és arányosan kell megtennünk. tennünk, garantálni kell a kommunikáció bizalmasságát. A magánélet és a személyes adatok védelme fontos a bizalom kialakítása szempontjából én azt várom, hogy az összekötött kontinensünkről szóló vitában eh, konstruktívan fogunk tudni tárgyalni. Köszönöm, most megadom a szót ez eh, a Teránó eh, asszonynak, aki az Európai úrnak, aki az Európai Bizottságot képviseli. Köszönöm, elnök asszony. A bizottság egyetért a jelentéssel, illetve a véleménnyel annyiban, hogy a személyes adatok védelme, illetve a beszélgetések és kommunikáció bizalmasságának biztosítása kulcsfontosságú elemek a az egységes piac és a fogyasztói bizalom szempontjából is az Európai Bizottság a javaslatban kellő figyelmet fordított erre a témára. Talán csak néhány megjegyzést, technikai jellegű megjegyzést eh, tennék eh, a jelentéssel kapcsolatban. Lehet, hogy van egy kis félreértés eh, azzal kapcsolatban, hogy milyen módon kerül irányításra az adatforgalom, és én azt gondolom, hogy önök azt gondolják, vagy azt gondolhatják a jelentéstevők, hogy állandó felügyeletre van szükség az adatforgalomhoz. Az Európai Bizottság javaslatában nem említette konkrétan a felügyeleti, illetve ellenőrzési technikákat sem, éppen azért, mert technológiailag semlegesek akarunk maradni, csak az alapelveket akartuk megfogalmazni. Tehát ebben a vonatkozásban a módosítók egy része, noha természetesen a célok megegyeznek a mi céljainkkal, eh, mégsem olyan módon vannak megfogalmazva, mégis olyan módon vannak megfogalmazva, ami számunkra nem tűnik eh, optimálisnak. Egy másik általános megjegyzés, mert a raportőr is utalt az EU jogszabályokra, a magánélet védelméről szóló jogszabályokra, illetve a személyes adatokról szóló jogszabályokra. Ezzel nincs semmi problémánk, de azért azt lássuk, hogy az adatvédelmi jogszabályok éppen most vannak felülvizsgálat alatt, és lehet, hogy e, a jövőre nézve jobb lenne általános utalásokat tenni ezekre az elvekre, e, és nem konkrétan utalni a személyes, szabatok, személyes adatok védelméről szóló hatályos, most hatályos jogszabályokra. Köszönöm e, és megadom a szót újra a raportőrnek, hogy akar-e még hozzátenni valamit ehhez. Just uh, uh, to comment about the, the, the question of the... Uh, egy megjegyzésem lenne az ellenőrzésekkel kapcsolatban. Uh, mi magunk is felvettük a kapcsolatot uh, különböző csoportokkal, érdekcsoportokkal, és emiatt aggódnak. Biztos, biztos vagyok abban, hogy találunk megoldást, um, majd a bizottsággal közösen és hogyha a módosítók egy része nem jól megérthető, vagy nem jól érthető, akkor lehet rajtuk változtatni. Ami az adatvédelmet illeti, én magam is természetesen tudomással bírok arról, hogy az adatvédelmi jogszabály csomag éppen most van a parlament előtt. Nyilván itt az általános rendelkezésekre utalok csak, biztos vagyok abban, hogy ebben is fogunk majd valami fajta közös olyan megállapodást találni, amelyel együtt visszaküldhetjük, vagy megküldhetjük ezt a véleményt az ITRE szakbizottságnak. Köszönöm, mondja az elnök, a vélemény módosítási határideje január 16-a este 6 óra, és a szavazás január 30-án lesz. A következő libeülés az eh, január 13-án lesz Strasbourgban, amikor is eh, fontos szavazásokra kerül sor. Számítok az önök jelenlétére, köszönöm az együttműködésüket, és eh, kellemes délutánt kívánok önöknek, valamint kellemes hétvégét. Jövő héten találkozunk Strasbourgban. Köszönöm.